Okay, perhaps we can... Talán akkor el is kezdhetnénk akár a délutáni munka értekezletünket, Nyilván észrevették, hogy nem én vagyok, Greszle asszony. Ő egy kicsit késik most, de körülbelül fél négy körül csatlakozik hozzánk, addig pedig én leszek a munka értekezlet elnöke. Most néhány bevezetőt kellene bevezető gondolatot kellene megfogalmaznom. Annyit szeretnék elmondani, hogy a kollégák minden bizonyal tudják, hogy az elmúlt években, az elmúlt hét évben legalábbis az Európai Parlament nem adta meg a mentesítést a tanácsnak. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament és különösen a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nagyon határozott álláspontot képvisel ebben a kérdésben, hiszen mi vagyunk a mentesítésért felelős hatóság, nekünk kell döntenünk arról, hogy az összes intézménynek megadjuk-e a mentesítést vagy sem, intézménynek, illetve európai szervnek, és itt természetesen az átláthatóság is egy fontos aspektus. Fontos, hogy az összes EU intézmény megfelelően és átláthatóan kezelje a számlákat, és a közvéleménynek joga van ahhoz, hogy hozzáférést kapjon az európai intézmények számláihoz költségvetési adataihoz. Az elmúlt hét évben tehát nem adtuk meg a mentesítést. Én úgy gondolom, hogy ez jó az Európai, nem jó az Európai Uniónak, nem jó egyáltalán, hogyha azt láthatja a közvélemény, hogy nincs kellő átláthatóság, illetve nem megfelelő az együttműködés két fő intézmény, a tanács, illetve a parlament között. Ezért a Költségvetési Ellenőrző Bizottság úgy gondolja, hogy megoldást kell találnunk erre a problémára. Az elmúlt időszakban is tartottunk már munkaértekezleteket ebben a témában, 2011-ben, 2012-ben. Annak idején nem találtunk megoldást. A tanács tett szintén bizonyos javaslatokat a múltban, de előrelépés nem történt. Nem találtunk egy jó megoldást erre a konkrét problémára, ezért a Költségvetési Ellenőrző Bizottság úgy gondolta, hogy most elérkezett az idő ismételten ahhoz, hogy egy munkaértekezletet tartsunk és megvitassuk ezt a kérdést, mert ami bennünket illet, mi nagyon is szeretnénk megoldást találni. Az előadónk Bárt Stász ebben a témában, úgyhogy ő is hozzászól, és remélem, hogy a mai értekezlet megvilágít bizonyos kérdéseket, és előre léphetünk. Remélhetőleg optimistán zárhatjuk majd le ezt a munkaértekezletet. És remélhetőleg ez elvezet bennünket egy megoldáshoz is. Ez lett volna néhány bevezető gondolat részemről, és most Stász úrnak adnám át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék mindenkit eh, köszönteni, és eh, szeretném megismételni, hogy mi is a mentesítés, mit jelent ez. Ez azt jelenti, hogy eh, az állampolgárok, vagy pontosabban az adófizetők valamilyen módon biztosítékot kaphatnak arról, hogy az a pénz, amellyel hozzájárultak az EU költségvetéséhez, megfelelő módon lett felhasználva és elköltve. A mentesítési gyakorlat az elmúlt években kiterjedt, és más formát öltött, hiszen arra is ki terjed most már, hogy a rendeletek rendelkezéseinek megfelelően költötték -e el a forrásokat, és kellő értéket képvisele mindez, ezen a források kellő értékeket képviselnek-e. Eléggé ö, szerencsétlen helyzetben vagyunk, ahogyan azt von úr is elmondta az imént. nem feltétlenül konfliktus ez, de egy vitás helyzet, amelyben most a tanácssal vagyunk, ugyanis 7 éven keresztül nem tudtuk eh, megadni a mentesítést, azért mert a tanács és a parlament között nézeteltérés alakult ki azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene lefolytatni a mentesítési eljárást. És eh, a vita arra is kiterjedt, hogy eh, a forrásokat, a rendelkezés álló pénzeket a tanács hogyan költi el és ez a vita évek óta zajlik, és a tanulmányok szerzői, akiket nem sokára meghallgatunk, kifejtették ezekben a tanulmányokban, hogy vannak bizonyos általános elvek, alapelvek, mint az átláthatóság, illetve az eredményes és hatékony pénzgazdálkodás, olyan fogalmak, amelyek gyakran explicit módon megjelennek a szerződések rendelkezéseiben, és a tanulmányok szerzői azt mondják, hogy ezek olyan alapelvek, amelyeket mindenképpen be kell tartanunk. És szigorúan kell értelmeznünk a két fontos intézmény közti egyensúlyt, a tanács és a parlament közti egyensúlyt. Most pedig arra van szükség, hogy javítsuk és erősítsük a két intézmény közti együttműködést, és nagyon örülök annak, hogy a parlament megszervezte most ezt az ülést. A két tanulmányt, amelyet ismertetni fognak, egyébként a parlament finanszírozta, és azt hiszem, hogy ez is jelzésértékű a tanács felé, ugyanis nyíltak vagyunk a vita iránt. Gressle asszony, az elnökünk, valamint jó magam is, amikor az első anyagot előkészítettük, a tanács főtitkárával egyeztettünk, és az volt akkor a benyomásom, hogy az ő részükről is nyitottság tapasztalható, arra vártak, hogy mi tegyünk le egy javaslatot a tanács asztalára, egy olyan javaslatot, amely bizonyos kritériumoknak meg kellett, hogy feleljen a tanács véleménye szerint, és a főtitkár biztosított bennünket arról, hogy Amennyiben ezen kritériumok teljesülnek, ők is előrukolnának egy javaslattal, és így valamilyen fajta módus operandit találhatnánk, egyfajta módus vivendit, és ez a mai meghallgatás egy nyilvános meghallgatás, egy nyilvános gyakorlat, meg tudjuk vitatni így az előttünk levő kérdéseket, meghallgatjuk a vendégeinket, és nagy érdeklődéssel várjuk, hogy mit fognak mondani. Van egy intergroup is, egy munkacsoport, amelynek különböző frakcióképviselői képviselői a tagjai a jövő héten, valamint az azt követő héten én magam előadóként Strasbourgban Gressle asszonynal, aki a Kont bizottság elnöke, a frakció vezetőkkel egyeztetni fogunk, és meg fogjuk nézni, hogy ki tudunk-e dolgozni egy szövegtervezetet, amelyet meg kell majd vitatnunk a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban is. Így, amikor a mentesítési folyamat második fordulójához érkezünk, akkor ugye már márciusban, áprilisban lezártuk az első fordulót, most pedig következik majd a második forduló, amelyre októberben kerül sor. Remélhetőleg addigra egy elvi megállapodás már meg lesz, így a jövő évi mentesítési eljárás remélhetőleg már zöggenőmentesen zajlik, és megfelelő információ cserére kerül sor. Ennek a gyakorlatnak egyébként pusztán az a célja, hogy az adófizetőknek el tudjunk számolni az elköltött forrásokkal. Tehát nagyon, nagy, nagyon magasak az elvárásaim a mai délutánnal kapcsolatban. És most lehetőségünk nyílik majd arra is, hogy kérdéseket tegyünk fel. Úgy tűnik, hogy ez egy nagyon jó gyakorlat lesz itt a parlamentben. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a nyitó megjegyzéseket. Az első forduló címem itt a munkacsoportban most demokratikus elszámoltathatóság a tanács költségvetéséről. Három professzort hallgatunk meg, először is Benedett, dr. Benedettot a Londoni Egyetemtől, dr. Rinaldit a CIPS-től e és dr. Hartmut Aden a Berlini Közgazdaságtudományi Egyetemről. Először talán Benedetto urat kérném, hogy ismertesse először is ezt az anyagot. Yes, thank you, uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy meghívtak minket a mai napon. Természetesen mi is tudjuk, hogy az elmúlt tíz évben nagyon komoly problémát jelentett ez a szakbizottság, illetve a parlament és a tanács között az intézmény közi kapcsolatokban. Tehát mit tudunk az elmúlt tíz évről? Azt tudjuk, hogy az Európai Parlament visszautasította a tanács mentesítését, számos oka volt ennek. Többek között az, hogy a tanács nem válaszolt a parlament kérdéseire, a belső elszámolás kapcsán, illetve a belső kezelés kapcsán. Ugyanakkor a tanács teljes mértékben egyet, együttműködött a számvevőszékkel az éves jelentések kapcsán. A parlamentnek vannak fenntartásai nem csak az alapok kezelésével, bár nem ez a legfontosabb aggály. A legfontosabb aggály inkább a politikai célkitűzésekre vonatkozik. Különösen a végrehajtási jellegű cselekvésekre. Tehát a tanács nem csak jogalkotó tevékenységgel foglalkozik, mint a parlament, hanem végrehajtói hatáskörrel is bír. A kérdés pedig az, hogy hogyan használják fel ezeket a pénzeket a végrehajtási hatáskörök végrehajtására. Az elmúlt években nagyon sok tárgyalás folyt a modus vivendiről a két intézmény között, de a 70-es évekből származó legutóbbi megállapodás, ami tulajdonképpen egy gentleman's agreement volt, még mindig ez irányítja az eljárásokat. A parlamentnek szeretnénk megoldási javaslatokat és stratégiákat javasolni ebben a dokumentumban. Először is nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a parlament milyen gyakorisággal tett fel kérdéseket egy éven belül a 2013-as évig, költségvetési évig bezárólag. Így láthatóak tehát a kérdések. És itt az egészen specifikus kérdéseket láthatjuk 2009 és 2013 között. A Lisszaboni szerződés utáni időszakról van szó, vagyis a Lisszaboni szerződés hatályba lépésének idejéről. Ekkor állt fel, illetve az ezt követő években állt fel a külügyi szolgálat, és a főképviselő pedig a tanácsból átköltözött teljes csapatával a külügyi szolgálat épületébe. Tehát itt volt egyfajta intézményi váltás a tanács berkeim belül. Voltak olyan külügyi hatáskörök, amelyek átvándoroltak a külügyi szolgálathoz, voltak viszont olyanok, amelyek megmaradtak a tanács hatáskörén belül. Új végrehajtási hatáskörök léptek be a képbe a Lisszaboni szerződés miatt, ugyanis létrejött az Európai Tanács elnökének irodája. Itt láthatóak tehát a kérdések a 2009-2010 2010-es költségvetési évre nézve, amelyeknek egy része a külügyi szolgálat felé történő átköltöztetéssel állt kapcsolatban, a főképviselővel állt kapcsolatban, hogy hány munkahelyet nyitottak meg a főképviselő számára, illetve hogy hogyan oszlanak meg a munkakörök, a tanács és a külügyi szolgálat között. Aztán láthatjuk a további kérdéseket, hogy a külügyi cselekvéseknél hány poszt nyílt meg, hány posztot kellett betölteni. Ez is a 2010 és 2013-as időszak között merültek fel. Aztán a KBVP-s cselekvések kapcsán merültek fel kérdések, illetve ennek költségei, utazási költségek, az Európai Unió különleges képviselőinek, az EUKK-nak az utazási költségeivel kapcsolatban aztán a KKBP és KBVP költségeiből milyen százalékot csoportosítottak át a külügyi szolgálat irányába. Ezek tehát administratív, közigazgatási jellegű kérdések, de mégis végrehajtási cselekvésekre és nem jogalkotási cselekvésekre fókuszálnak. A külpolitika, ez ugye a végrehajtási ághoz tartozik. Aztán voltak további kérdések a külügyi szolgálat létrehozásával kapcsolatban. 2011-ben jött létre a külügyi szolgálat, akkor kellett ezt először figyelembe venni a költségvetésben, mégsem jelent meg ez külön költségvetési sorként a 2011-es költségvetésben. Aztán a tanács költségvetésének újra alokálásának változásai a tizedik fejezet, amely ugye kifejezetten a külügyi szolgálatra vonatkozott. Ezek voltak azok a kérdések, amelyeket a parlament feltett a tanácsnak, és explicit választ egyetlen kérdésre se kaptunk. Tehát 2009 óta a tanács tulajdonképpen sohasem válaszolt a parlament egyértelmű kérdéseire. 2013-ban a parlament külön megkérte a tanácsot arra, hogy a 2010-es időszak óta megválaszolatlanul hagyott kérdéseket mind válaszolja meg. 2009 óta a mentesítést nem kapta meg a tanács, és ugye azóta már elég sok év telt el, és az a következő két szlájdon láthatóak az okok. Először is az, hogy a tanács költségvetését ugyanúgy kellene vizsgálni, mint minden más intézményét, és hogy minden más intézmény válaszolt a kérdésekre, a tanács viszont nem. Megfelelő költségvetési dokumentációt kell elvárnunk a tanácstól, és um, a a ramasszás alapelvének használatát, ez különösen az épületpolitikára, az ingatlan politikára vonatkozik. Ez is egy végrehajtási jellegű, és nem pedig jogalkotási jellegű cselekvés. Aztán felmerült egy kérdés annak kapcsán, hogy az ingatlan politika milyen százalékban számolható el, mint végrehajtási cselekvés. Volt egy kisebb probléma 2011-ben a közbeszerzések kapcsán, melyre rávilágított a számvevőszék. További aggályok a 2011-es évre nézve a következőek voltak, hogy nem voltak meg a tolmácsolásra, a logisztikára és az utazásra vonatkozó teljesítménymutatók. Itt ugye megint végrehajtási ágról van szó, és nem a jogalkotásiról. Aztán a 2013 és 2014-es években a tanács nem nyújtott be elemzést saját munkaerejének demográfiai adatairól, amely nagyon fontos lett volna, különösen mondjuk a fogyatékossággal élőkre vonatkozó adatok, vagy pedig a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre vonatkozó adatok. Egy modern személyzetkezelési vagy költségvetési intézménynél ez elfogadhatatlan. És úgy tűnik, hogy az integritás kapcsán nincsenek belső szabályok, és az összeegyeztethetetlenség területén sincsenek. És akkor most átadom a szót kollégámnak, Hartmut Ádennek. for inviting us. Köszönetet mellek én is ezért a meghívásért, hogy meghívtak bennünket erre a munkaértekezletre. Stess úrtól, illetve a bevezetőben, hogy ez nem egy új téma, hanem a 70-es évekbe nyúl egészen vissza ez a kérdés. És azért úgy gondolom ma is érdekes ezt megvizsgálni, hiszen hiszen talán 70-es évek óta mégiscsak változott a helyzet. A 70-es években a kiindulási pont a következő volt. Itt csak a saját forrásokkal indultunk, és a parlament itt kezdte megkapni az első jogait, hogy hozzászóljon a költségvetéshez, és egészen más hatáskörei voltak akkor a tanácsnak, mint ma. Akkoriban a, a tanács akkor még leginkább csak jogalkotással foglalkozott, és a 90-es években a Maastrichti szerződést követően kapott új területeken is felhatalmazást a tanács, a, a kormány közi területek, amelyek létrejöttek a Mászati szerződéssel és az EU keretei közé, aztán a Lisszaboni szerződés óta még szorosabban integrálva lettek. Ez, ezek a területek azt jelentették, hogy a tanács hatalmat is nyert, méghozzá a végrehajtási ágban nyert leginkább új felhatalmazást és újabb feladatokat, és éppen ezért úgy gondoljuk ideje, hogy újra gondoljuk ezeket a kérdéseket, a történelmi visszatekintést alapul véve, és nyilvánvalóan ez a történelmi átalakulás a jogi konfliktusokhoz is hozzájárul. És az öt évvel ezelőtt itt tartott munkaértekezett workshop az az annak idején ugye arról is szólt, hogy egyes jogi szakértők úgy gondolták, hogy a tanács igenis nemet mondhat a parlament felkérésére, de ugyanakkor mások úgy gondolták, hogy igenis úgy kell a mentesítési folyamatban részt venni a tanácsnak, mint bármely más intézménynek de azóta ismét eltelt öt év, és jó lenne talán, és talán érdemes is újra a jogi kérdéseket elővenni és átgondolni. És a továbbra is fennáll az a probléma, hogy nem egyértelmű a jogi rendelkezéseknek a szövege, a, mind a költségvetési rendelet, mind a tanács feladatait lefektető jogszabályok tekintetében hiszen a parlament úgy véli, hogy a tanács csak egy az intézmények közös, ugyanúgy elszámoltatható kell, hogy legyen a parlament felé, mint az összes többinek. És ezekből a kérdésekből kiindulva nyilvánvalóan a következő kérdések is eh, jogi jellegűek lesznek. Tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy én is hozzájáruljak ehhez, a, ehhez az eszmecseréhez. És itt eh, egy, egy újabb szempontból közelíteném meg a mentesítési kérdést, és ez egy kicsit más irányba is visz majd bennünket. És aztán itt elsősorban a tanács költségvetéséről lenne szó, néhány megfontolás azzal kapcsolatban, hogy jelenleg a tanács költségvetését hogyan is ellenőrzik, felügyeleti talán ebből is hasznos következtetéseket vonhatunk le. Tehát a jelenlegi gyakorlatot érdemes megvizsgálni, talán itt is hiányosságokra lehetünk, olyan pontokra, amelyeket kiavíthatnánk. A, a tanács költségvetése igazgatási célokra körülbelül 100 millió eurót tesz ki, ennek 60 át általában az ott dolgozók, illetve a bevont szakértőknek a fizetésére, béreire költik, és, és talán attól is tartanak sokan, hogy az administratív kiadások között talán felbukkan olyasmi is, ami nem csak kifejezetten administratív jellegű, hanem valami más is magában foglal, de ennek semmiféle bizonyíték, erre semmiféle bizonyíték nincsen. Amit mi meg tudunk erősíteni, az az, hogy a tanács része az adminisztratív kiadások valóban adminisztratív célokra lettek, vagy lesznek felhasználva. És most üdvözlöm Gressle elnök asszonyt, és örülök, hogy csatlakozott hozzánk. Amit biztonsággal állíthatunk, az az, hogy nincs bizonyíték arra, hogy valótlanul tévesen jelentenék ki azt az ellenőrzések során, hogy ezek adminisztratív kiadások. Az adminisztratív kiadások nem oszlanak meg. Hiszen itt ugye felmerült az, hogy a végrehajtási fellépésekre is felhasználják ezeket a forrásokat, de a tanács költségvetését úgy különböztetik meg, hogy az administratív kiadások és a törvényalkotási fellépésekre szánt kiadások, de az, az Európai Tanács, illetve a miniszter tanácsok között nem tesz különbséget a költségvetés, és a jogalkotás és a végrehajtási feladatok sem szerepelnek külön. Néhány szám, hogy tisztázzuk, hogy, hogy hogyan is néz ki a tanács költségvetés, és ebből kiviláglik majd, hogy nincs bizonyíték arra, hogy itt a jelentések hamis állításokat tartalmaznának, bár lehet, hogy bizonyos kiadásokat nem jól címkéznek, hiszen előfordult, hogy az administratív kiadások egy része bizonyos szempontból kapcsolódik végrehajtási feladatokhoz. A 2015-ben tartott üléseket, ha megnézzük, kb. 6000 ülésre került sor, és ha végignézzük ezt a hosszú listát, akkor is azonnal láthatjuk, hogy igen, lehet, hogy külpolitikai komponense volt számos ülésnek, például az EU, szelek a latin-amerikai és karibi államokkal e, tartott ülés, 65 küldöttel, Valettában is volt egy másik, 87 küldötte, és hát lehet, hogy ezt sorolhatjuk a külpolitikát, de hát itt van még számos, több mint 3000 protokollás esemény, ahol szintén lehet itt ilyen komponense a rendezvényeknek, és kapcsolódott végrehajtási fellépésekhez. De amit itt ezzel mondani szerettünk volna, a költségvetésben a tanácsi üléseknek a súlya nem kifejezetten nagy, a, az administratív kiadásoknak egy százalékát felelnek ezek a kiadások, és a működő költség, operatív költségeknek pedig 4,8%-át teszik ki. De nagyon világos képet kapunk arról, hogy hogyan oszlik meg az operatív kiadások. A tolmácsolás, utazási költségek is felmerülnek itt, ugye? azok szintén ugye a rendezvények jellegéhez, jelleg alapján kategorizálhatók, és a, magát a rendezvényt kell besorolnunk ahhoz, hogy inkább törvényalkotási vagy végrehajtási feladathoz ö, tartozik, és akkor lehet a kiadásokat is megkülönböztetni. És érdemes azt is megemlíteni, hogy nyilvánvalóan itt a személyzeti kérdések is felmerülnek. A konferenciás protokoll kérdésekkel foglalkozó igazgató a tanácsnál az, aki ezt a 6000 ülés találkozót szervezi. És ezen kívül pedig ugye hallhattuk, hogy a kiadások 60%-a azonban a személyzethez kapcsolódik, tehát azzal is kellene kapcsolódni. Az éves tevékenység jelentés 2016 Ban beszámolt a 2015-ös 6000 ülésről, és itt logisztikai kiadásokról is beszámoltak. És nyilván ez a külpolitikai jellegű, vagy végrehajtási jellegű feladatok és rendezvények esetében azt is jelenti, hogy kiadások merültek fel az adóutazó személyzet kapcsán is. És aztán remélem, hogy még egy remélhetőleg releváns pontot tudok itt felsorakoztatni. Ez a jelenlegi ellenőrzési felügyeleti keretre vonatkozik. A legfontosabb és legrelevánsabb eszközt ezen a téren a számvevőszék biztosítja az éves jelentésének formájában ezzel a megközelítéssel vannak mind módszertani problémák, mind pedig, ami a, a határt illeti, vagy a, azt, hogy mennyit fed le ez a felügyelet. Ami a módszertant illeti, az éves jelentés tranzakciók mintáját tartalmazza, tehát egy mintavétel és egy rotáció határozza meg, hogy, hogy pontosan is ellenőriznek körülbelül évente 150 tranzakciót ellenőriznek, azaz intézményenként nagyon-nagyon kevés, körülbelül átlagosan 20 tranzakciót ellenőriznek a számvevőszék részéről egyes intézményenként. És hát nem minden intézmény kerül minden évben sor. A tanács 2015-ben, 2012-ben került sorra. Itt közbeszerzéssel kapcsolatos problémák föl is merültek, de a, ezután 2012-es problémák után azonnal nem került újra sor ellenőrzésre. Azaz a számvevőszék e, lehet, hogy nem világít rá problémákra egy adott évben, de ez nem jelenti azt, hogy nem történtek e, e hibák, ez csak azt jelenti, hogy a számvevőszék nem ellenőrzött minden területet és minden intézményt minden évben. A módszertani problémák mellett ami ugye jelenti azt, hogy a mintavétel nem terjed ki és nincs folyamatos ellenőrzés. Emellett fontos megemlíteni, hogy ezen kívül az éves jelentés a számövőszék részéről nem fed le minden területet. Itt elsősorban szabályszerűségi ellenőrzésről van szó, hogy maga a jelentés elkészülte során figyelembe vettek-e minden előírást. Tehát ez csak egyfajta ellenőrzést jelent, ez egy csak arra vonatkozik, hogy törvényi rendelkezéseknek eleget tettek-e a jelentéstétel során. És, és ezen kívül pedig a számvőszék külön jelentéseket is elkészített, ahol nem csak a szabályszerűségre, hanem mondjuk a, az eredményességre, a teljesítményre is kitérnek de ezek között nagyon ritkák az adminisztratív kiadásokkal foglalkozó külön jelentések. Talán bátoríthatnánk vagy azt, hogy, hogy még inkább célozza gyakrabban vagy erősebben a szemövőszék ezeknek a kiadásoknak az ellenőrzését. Végül pedig három pontra térnék ki, amely, amelyekre a szemvevőszék jelenlegi ellenőrzési és felügyeleti mechanizmus rendszere nem tér képen az említett korábban felsorolt problémák. Tehát először is a teljesítmény eh, szempontú ellenőrzés nem valósul meg, vagy legalábbis nem évente, és az utóbbi időben külön jelentesen foglalkozott ezzel a kérdéssel. Aztán a szemevőszék ellenőrzése felügyelete nem foglalkozik azzal, hogy az egyes intézmények jelen esetben a tanács belső ellenőrzési eljárása megfelelően működik-e. És itt agályok merültek fel, hiszen idővel több alkalommal is változott ez az eljárás. A tanács legutóbb nagy erőfeszítéseket tett arra 2015-ben, 16 ban hogy új kereteket teremtsenek a belső ellenőrzés számára, és reméljük, hogy, hogy ezek megmaradnak, vagy még szigorúbbá válnak, de minden esetre a számvevőszék nem tér ki a belső ellenőrzésre. Aztán a harmadik pont pedig a külpolitikai fellépésekre vonatkozik, ezekről már hallottak a kollégáimtól, például a tanács éves tevékenységi jelentése maga is kiemeli, hogy milyen fontos a részvétel katonai műveletekben, például az Atena mechanizmusban, Nyilván ez csak egy tranzakció sok közül. És nyilvánvalóan az éves költségvetés végrehajtási jelentésben nem tudnak mérhetően egy-egy tranzakcióval foglalkozni, de ezek is fontos tényezők. És akkor most el is érünk a következtetéseket és a szakpolitikai ajánlásokat, és átadom a szót a kollégámnak. Thank you, David. Köszönöm szépen. Tehát következésképpen Felmerül egy kérdés az elszámoltathatósággal kapcsolatban, és az alapok felhasználásával kapcsolatban. A tanács hangsúlyozta, hogy egy jogalkotási folyamat részese, és azt is felvetette, hogy vannak biztonsági aggályok azzal kapcsolatban, hogy milyen információt tehetnek nyilvánossá. Ez egy végrehajtói meggondolásnak a része, hiszen a jogalkotónak általában vannak ilyen aggályai. Ez arra következtet, hogy nem kíván elszámoltatható lenni egy másik jogalkotó testület felé. Talán ez húzódik meg a mögött, hogy a tanács miért vonakodik, és miért nem kíván választ adni a mentesítés eljárás keretében a parlamenti kérdésekre. Ahogyan hallhattuk, a számvevőszék talán évente hat dossziét ellenőrizhet, miután az igazgatási költségvetésnek a tanács csak 6%-át veszi igénybe, tehát semmi sem támaszt alá egy teljes körű intézményi auditot. És felmerül egy másik kérdés is, ami a kiadások státuszával kapcsolatos. Itt ugye a tanácsi személyzet fizetésére gondolunk, illetve az épületekkel kapcsolatos kiadásokra és egyéb kiadásokra. Mindenről tájékoztatást nyújt a tanács, de ez sem végrehajtó, sem jogalkotási célt nem szolgál. És végül van egyfajta asszimetria azzal kapcsolatban, hogy az elszámoltathatóság hogyan működik, a tanács költségvetésével kapcsolatosan, ugyanis az Európai Unió éves költségvetéséről a parlament szavaz, illetve módosítja ezt, és ebben az esetben, amikor a parlament egyeztet erről, két előadóval dolgozik, az egyik a hármas szakaszért illetékes, az Európai Bizottság és Ügynökségek költségvetésért, a második előadó pedig az összes többi intézmény költségvetésével foglalkozik tehát egy előadóhoz tartozik a bizottság, az összes többi intézmény pedig a másik előadóhoz. Ezt követően elköltik az éves költségvetést, a számvevőszék ezt megvizsgálja, ellenőrzi a számlákat, és a különböző költségvetési tételeket. Az ötös tanács, az ötös testület a az adminisztratív költségekért felel, és a számvevőszék az éves kiadásokat megvizsgálja, és a különböző szakpolitikák alapján jár el, megvizsgálja, hogy milyen tevékenységekről van szó, illetve milyen szakpolitikákról és nem olyan alapon jár el, mint a parlament, amely megszavazta a költségvetést. És végül a parlament amikor dönt arról, hogy megadja a mentesítést vagy sem, megint minden egyes intézmény, intézményt megvizsgálja, mindegyiket megvizsgálja a mentesítés céljából. A parlament nem ad minden egyes szakpolitika céljából egy céljából mentesítést. Tehát itt egyfajta aszimetria figyelhető meg az elszámolthatatósági rendszerben. Most pedig áttérnék az ajánlásokra. Jó néhány ajánlást megfogalmaztunk a különböző intézményekre vonatkozóan, ide tartozik a parlament is. Először azonban a számvevőszékkel kezdezném, egy független intézmény ez, amelynek függetlenségét biztosítani és tiszteletben kell tartani. A számvevőszék részleges átalakításának döntését támogathatjuk de egy külön jelentés készülne erről, és um, ez mindenképpen igazolt lenne az Európai Tanácsra vonatkozóan, hogy miért. Nos, azért, mert 2009 uh, óta hallottuk, hogy uh, jelentős változások mentek végbe az Európai Tanács um, és a tanács uh, struktúrájában. A tanács ugyanis egyik végrehajtó ágát elvesztette, ez az Európai Külügyi Szolgálathoz került, és új hatáskört kapott, azáltal, hogy kinevezték az Európai Tanács elnökségét, tehát belső intézményi és igazgatási változások mentek végbe a tanácson belül és amikor ilyenfajta változásokra kerül sor, egy különleges audit indokolt lehet, annak érdekében, hogy megvizsgáljuk ezen módosítások, változtatások végrehajtását, és ellenőrizik azt, hogy az igazgatás zökkenőmentes-e. Ami a számvevőszék struktúráját illeti, tudjuk, hogy az ötös tanács, amely az unió administratív költségeért felel, ez felosztható lenne az adminisztratív kiadások nagy részét az Európai Bizottság kezeli. Indokolt lehet azt állítani, hogy a többi intézmény, még azok is, amelyek viszonylag kis intézmények, teljes körű, teljes körű auditon mennek keresztül, és ezért talán indokolt lehet bizonyos átalakítást kezdeményezni, hiszen az Európai Bizottságot például jelentősebb auditnak vetik alá. Különleges, külön jelentésekben lehetne foglalkozni tehát a tanácsot érintő anyagokkal. És átérnék a parlament és a tanács közti kapcsolatra. Persze egy új modus vivendit is figyelembe lehetne venni. Erről néhány éve szó is volt, hogy ezt az 1970-es hallgatólagos megállapodást pótoljuk, a parlament és a tanács megállapodnak abban, hogy nem avatkoznak be a másik intézmény belső költségvetésébe. A parlament úgy véli, hogy ez az éves költségvetés esetében indokolt egy olyan időszakban, amikor, a, amikor konkrét végrehajtó hatalmat nem gyakorolt a parlament, a parlamentet illetően pedig ez a megállapodás a mentesítésre igazából sosem vonatkozott. Ezzel szemben egy alternatíva lehet egy új intézményközi megállapodás. Egyes parlamenti képviselők azonban ezzel kapcsolatban szkeptikusak voltak. Ez bevezetheti a Gentleman's Agreement alapelvét, de meg kell jegyeznünk, hogy ez olyan megoldás kell, hogy legyen, amely a parlament és a tanács aktív megújulását is szükségessé tenni. Hét évre terjednek ki, mint a több éves pénzügyi keret, és amikor ez lejár, csak akkor lehetne folytatni ezt a megállapodást, amennyiben a tanácsban minősített többség dönt emellett, és a parlament is hasonló többséggel ezt jóvá hagyja. Ezáltal lehetne biztosítani, hogyha az egyik intézmény már nem látja hasznosságát ennek a megállapodásnak, így lehetne megkönnyíteni egy másik megállapodás megtárgyalását. Mit ez egy ilyen intézményközi megállapodás? Nos, a Gentleman's Agreement érdemi részét fenntartaná, de csak a jogalkotási kiadásokra vonatkozóan, tehát a tanács és a parlament megnyitnák dokumentumaikat, feltárnák ezeket a másik fél számára, a tanácsi ajánlások, illetve a mentesítési eljárás csak a jogalkotási kérdésekkel foglalkozna. Az intézményközi megállapodás szabályozná a nem jogalkotási jellegű kiadásokhoz való hozzáférést is a mentesítés céljából, tehát a parlament hozzáférhetne ezen anyagokhoz, olyan kiadásokhoz, amelyek pusztán, amelyek tisztán végrehajtó jellegűek. Hogy ez mit jelent a tanácsra nézve? A költségvetés második szakaszát fel lehetne osztani, hogy elismerjük a tanács és az Európai Tanács közti különbségtételt, és egy új 11. szakasz jöhetne létre, amely a tanács végrehajtó tevékenységét, valamint az Európai Tanácsot szabályozná, és ehhez tartozna egy különálló mentesítési eljárás, amely megkülönböztethető lenne a kettes szakaszra vonatkozó mentesítéstől. Alternatívaként elképzelhető lenne egy további stratégia, a belső számadás, valamint a költségvetési soronként való ellenőrzés esetében minden fejezet vagy alfejezet, vagy jogalkotási, vagy végrehajtó jellegű lenne. Persze lennének a tanácson belül olyanok, olyan személyek, alkalmazottak, akik gyakran végrehajtó politikákkal, jogalkotási politikákkal foglalkoznak, főleg a logisztikai személyzet, amely az ülések megszervezésért felelős, vagy a fordítók, a tolmácsok, üléstermek a tanács épületén belül, bizonyos alkalmakkor felhasználhatóak jogalkotási, illetve végrehajtó ülések megtartásához. Ezeket hogyan címkézzük, tehát jogalkotási jellegűnek vagy végrehajtási jellegűnek minősítenénk őket. Erről dönteni kell, és a döntés tartalmazhatja azt, hogy ha az illető munkája például logisztikai jellegű, akkor a 30% a végrehajtó, 70% a jogalkotási jellegű lenne hogy az ezzel kapcsolatos költségvetési soroknál jobban szervezzük a kiadásokat figyelembe véve, hogy az alkalmazottak inkább jogalkotási vagy végrehajtási kritériumok mentén dolgoznak. És mit tehet a parlament? A parlament évente tárgyalhat a évek tartalmáról a tanácssal. A kérdőíveket éppen ezért jobban lehetne fókuszálni. Az új kapcsolatrendszer keretében a parlament biztosíthatná a tanács számára a dokumentumaik, dokumentumához a hozzáférést, így a tanács is ajánlást fogalmazhat meg a parlament zárszámadásához. És az eljárási szabályzat módosítását is figyelembe lehet venni a négyes cikk, és ez most a parlamenti eljárásra vonatkozik, részletezi a mentesítési eljárás mechanizmusát a parlament értelmezése szerint, és ezen a mellékleten belül egy új cikk, egy automatikus eljárást is bevezethetne, mindazon intézmények számára, amelyek nem teljesítik, nem töltik ki megfelelően a parlament kérdőívét. Ez egy olyan döntés lenne, amelyet a parlament hozhat meg. A, voltak precedensek a múltban, nem a mentesítéssel, de más esetekben az Európai Unió keretében, amikor a parlament olyan eljárási szabályzatot fogadott el, amely lehetővé tette az automatikus elutasítást az együttdöntési eljárással kapcsolatban került erre sor a múltban. Végeredményben tehát, hogyha továbbra sincs megállapodás vagy egyetértés, öt évvel ezelőtt Morán Sártyé képviselő szintén kemény javaslatokat fogalmazott meg a múltban, a tanács arra az esetre vonatkozóan, hogyha a tanács és a parlament kapcsolata nem rendeződik. Csak a, költség, csak a bizottság illetékes a költségvetésért, tehát csak a, tanács, a bizottságnak lehetne biztosítani a mentesítés megadását, és az előadó azt javasolta, hogy az új Európai Bizottság beiktatását megakadályozhatná az Európai Parlament annak érdekében, hogy a tanács költségvetésére vonatkozva megnyerje az együttműködést. Ez azonban egy távolinak tűnő forgatókönyv, egy másik lehetőség az lenne, hogy a parlamenti képviselők a plenáris ülésen a tanács és a bizottság tagjaihoz kérdéseket intézhessenek, illetve egy vizsgálóbizottság is létrejöhetne, más bizottságok is kérdést intézhetnének a tanács végrehajtási feladataival kapcsolatban, a LIBE, illetve az AFET bizottságok. Végezetül az éves költségvetésben a parlamentnek jogában áll ezt a költségvetést módosítani, és valóban a múltban taktikaként csökkentette is a négyes szakaszon belül, a négyes fejezeten belül a költségvetést, és ezt a hármas fejezet esetében is megteheti, de megint csak ezek taktikai lépések, amennyiben a harmonikus intézményközi kapcsolatok nem állnak helyre és ezek után szeretném megköszönni a figyelmüket. Köszönöm szépen. Eléggé nagy késésben vagyunk, úgyhogy eh, Áden professzor úrnak adnám meg a szót, aki már beszélt, úgyhogy akkor haladnánk tovább, és megadnám a szót eh, Sánchez Barueco professzornak a Deusztói Egyetemről. colleague? I'm going to uh, okay. speak first of all, um, if you don't mind, Madam President. Mm-hmm. Um, Madam President, Rapporteur. Én fogom kezdeni, ha megengedik. Köszönöm szépen a meghívást, kedves kollégák, kedves számvevőszéki képviselők. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a mai napon, és bemutathatom kollégámmal, Maria Luisa Sánchez Baruékóval, Bilbaóból az eddigi tevékenységünket, és eh, Hartmut Ádennel természetesen. Röviden szeretném bemutatni a csoportunkat, az Ofinak a csoportot, amely 14 tagállam eh, elszámoltathatósággal foglalkozó hatóságait tömöríti. Az elmúlt években nagyon szorosan együttműködtünk a pénzügyi elszámoltathatóság területén és az Európai Unió legitimitásának kapcsán. Az intézményi legitimitás, illetve az európai politikai folyamatok legitimitása rendkívül fontosak számunkra. Ezen kívül vizsgáljuk az Európai Unió költségvetési működését. Együttműködünk más ellenőrző szervekkel, mint például a számvevőszékkel. És nagyon örülök, hogy itt lehetek a mai napon a Költségvetés Ellenőrző Bizottságban, és együtt megpróbáljuk megtalálni a megoldásokat a tanácssal kapcsolatos problémákra, és mindannyian együtt dolgozhatunk azon, hogy az európai polgárok jobban bízzanak abban, hogy az Európai Unió jól működik, hogy mire költjük el az adófizetők pénzét, tehát ezt kell vizsgálnunk, ami egy rendkívül összetett és érzékeny kérdés, és reméljük, hogy hasonlóképpen összetett választ tudunk majd adni erre a briefing note-ban található legfontosabb gondolatokat jogi szempontból most kollégám Maria Luisa Sánchez fogja önöknek bemutatni. Good afternoon. Um, potential solutions for improving council discharge represent a tanács mentesítésére vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban a kollégám már elmondta, hogy tulajdonképpen az egész EU költségvetéshez képest kicsi a tanács költségvetése, hogyha a közigazgatási kérdéseket nézzük, és az Európai Számvevőszék semmilyen költségvetési hibát tulajdonképpen nem tudott feltárni. Hogyha a legitimitást nézzük, akkor természetesen az európai polgárok szeretnék tudni, hogy mire költik a pénzüket, és egyáltalán nem örülnek annak, hogy az egyik európai intézmény elszámoltathatósága talán nem megfelelően történik, függetlenül attól, hogy ez nagy összeget képvisel vagy sem, hiszen ez egy általuk választott intézmény. Tehát a tanács mentesítése mindenképpen fontos kérdés. És a prezentációnak három fő gondolata lesz. Az egyik az, hogy a jelenlegi jogi keret vonatkozik ugye a parlamentre és a tanácsra is. Itt hosszú távú megoldásokról van szó, és úgy tűnik, hogy az elszámoltathatósággal nem foglalkozik megfelelőképpen a jelenlegi keret. Tehát a legitimitás mindenképpen rendkívül fontos. Az európai emberek szeretnék tudni, hogy mire költik el a pénzüket, és örülnének annak, hogy az Európai Unió kormányzása jobban működne. A második fontos kérdés a költségvetési elszámoltathatóság inerciája. Tulajdonképpen, hogyha változtatni akarunk, ahhoz politikai energia szükséges, ami sokszor hiányzik, ugyanis fontosabb kérdésekre korlátozzák a politikai akaratot és az erőfeszítéseket. De jó lenne, hogyha valaki mégiscsak foglalkozna ezzel, hogyha valaki mégiscsak felvetné hogy rendkívül fontosak ezek a változtatások, és megpróbálná felvenni a kapcsolatot a fontos szereplőkkel. A harmadik fontos kérdés pedig az, hogy milyen menetrendeket tudunk elképzelni, hogy ezt a padhelyzetet megoldjuk, mik lehetnek az optimális menetrendek, mit lehetnek a megoldások, és természetesen a parlamentnek kell majd választani, hogy ezek közül a menetrendek közül melyiket kívánja némiképp magáénak vallani. Először is meg kell értenünk, hogy a különböző elemzések és különböző értékelések miért vezetnek problémához. Mi úgy gondoljuk, hogy sem a tanács, sem a parlament nem szeg meg semmilyen törvényt, csak arról van szó, hogy ezt máshogy értelmezik, és ennek megfelelően cselekednek. Tehát a tanács az egész jogi keretet nagyon szűken értelmezi, a parlament viszont szélesen értelmezi, ahogy azt kell egyébként értelmezni. És vissza fogok majd térni ezekre a jogi érvekre egy kicsit később. Nem arról van szó, hogy most 1951-ig visszamenjek a mentesítés kapcsán, ne jegyenek meg, ez csak a briefing notban szerepel mindez a sok adat, de azért a történelmi folyamatokból levonhatunk némi tanulságot. Először is a hierarchiát a pénzügyi rendelet és a szerződések között. Nyilván ezt a hierarchiát meg kell tartani, és mindegyik alkalommal, amikor valamilyen szerződésváltoztatás történt, akkor újabb pénzügyi rendelet követte ezt, és utána, amikor egy újabb szerződés érkezett, akkor megint új pénzügyi rendeletre volt szükség, és ennek ki is kellett kristályosodnia. Tehát mindig új pénzügyi rendelkezésekre volt szükség az új szerződések mellett. Ezen kívül azt is megtanulhatjuk ebből a táblázatból, hogy Mindenféle kis trükköket alkalmaztak a különböző intézmények, amikor látták, hogy valami rés mutatkozik a pajzson, és addig vitték ezt, ameddig tolerálta ezt a többi intézmény. És mindezek a kis praktikák a jogi keret hiányosságaiból indultak ki. A költségvetés végrehajtása, vagy pedig a mentesítés megadása nem sokat változott a szabályok tekintetében. Az 51-58-as időszakban a bíróság elnökének kellett biztosítania és ellenőriznie a költségvetési elszámoltathatóságot. Aztán 58 és 71 között a tanács adta a mentesítést 71 és 77 között a mentesítést közösen adta a tanács és a parlament. Végezetül pedig 77 óta a tanács javaslatára a parlament adja meg a mentesítést. De több esetben még mindig fennáll az, hogy a tanács és a parlament szinte ugyanazon a szinten áll. További változás az évek folyamán az, hogy milyen mentesítési dokumentumokra van szükség, eb- eb- ebben a tekintetben azért javult a helyzet. Aztán a tanács szerepét egyre jobban elismerik ebben a jogi keretben. Tehát a jogi kereten lehet változtatni, hogyha az nem biztosítja a megfelelő elszámoltathatóságot. és most úgy utalnék a mentesítésre, mint elszámoltathatósági eszközre, és ennek négy dimenziójára egy demokratikus rezsimben. Először is az átláthatóság. Az átláthatóság tulajdonképpen arról szól, hogy mennyire nyilvánosak a költségvetésről szóló dokumentumok, és a költségvetés végrehajtására vonatkozó dokumentumok. A jelentéstételi kötelezettség hatája folyamatosan szélesedett, tehát a kötelezettségek nőttek. Ugyanakkor a tanács és az Európai Tanács közötti elválasztás hiánya további problémákat okoz. Ez megakadályozza a megfelelő átláthatóságot a miniszteri tanács és az Európai Tanács között. Az administratív költségekben a biztosok feladata és részvétele szintén nagyon fontos, de minden intézményt megfelelőképpen kellene kezelni. A következő fontos pont az, hogy mindenképpen választ kapjon a parlament az általa feltett kérdésekre. Ez nem feltétlenül így történik, mert ugyan minden más intézmény elfogadja a kérdőíveket a parlament részéről, és eljön a meghallgatásokra, a tanács nem. A kérdés az, hogy ez a viselkedés az EUMS 317-es cikkének értelmében megfelelő, vagy nem megfelelő. Ugyanis a kérdés az, hogy az egész költségvetésről, vagy csak a költségvetés operatív oldaláról van szó a 317. cikkben. A kérdés az, hogy amikor megfogalmazták ezt a 317-es cikket, akkor vajon mi járt a jogalkotó fejében? Itt az administratív költségekről van szó, de én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést csak a bíróságon lehet megoldani a többi intézménnyel való együttműködés jó, de ez semmiképpen sem menteti fel a tanácsot az elszámoltathatóság alól. A harmadik fontos pont a megfelelő döntések és ítéletek meghozatala. A tanács ajánlásokat fogalmaz meg, illetve a parlament is döntéseket hoz ebben a kérdésben, de a jelenlegi jogi keretben nem eléggé specifikusak ezek a szerepkörök. Amikor nyilvánosságra hozzák a mentesítési döntést, akkor az mindenképpen fontosnak tekinthető, és amennyiben valaki nem kapja meg a mentesítést, akkor azt nyilván kritikákkal illethetik. A szankciók tekintetében meg kell néznünk, hogy kemény vagy lágy szankciókat akarunk alkalmazni, és hogy a parlament milyen hatásköröket kap ebben a tekintetben. És akkor most nézzük azokat az érveket, amelyeket a tanács és a parlament használ. Nyilván mindketten ugyanazokat a jogi kereteket használják ki, annak előnyeit és hátrányait, nyilván annak gyengeségeibe is belekapaszkodnak. A mentesítés az egész költségvetésre kiterjed, a tanács munkájának kapcsán. A kérdés viszont az, hogy a bizottságon keresztül, vagy pedig csak a tanácsot kell figyelni. A tanács úgy véli, hogy a pénzügyi rendelet az egész költségvetésre foglalkozik, költségvetésre foglalkozik, és a felelősség így a bizottságot terheli. A tanács a pénzügyi rendelet 55. cikkére utal, amiben bizonyos hatáskörök, pénzügyi hatáskörök átkerülnek más intézményekhez, hogy az őrájuk vonatkozó költségvetési részeket végre tudják hajtani. Ez tulajdonképpen egyfajta delegálás. Így több intézmény is kap olyan hatáskört, mint mondjuk nemzetközi viszonylatban egy joint management esetében. A kérdés viszont az, hogy költségvetési felelősségeket át lehet-e adni. A következő pont az, hogy a parlament esetről esetre hoz döntést a különböző intézmények esetében, és a végső döntést pedig a bizottság hozza meg. A kérdés az, hogy hogy kell ezt értelmezni, ugyanis a tanács értelmezése egy elég okos és ügyes értelmezés, mert nem lehet belekötni, nem lehet ezt sehol megfogni. Tehát a tanács értelmezése a legszűkebb értelmezés az adminisztratív költségek tekintetében. A parlament erről másképp vélekedik. A parlament érveit önök nyilván ismerik, de azért kettőt elmondok. A parlament úgy véli, hogy minden egyes intézménynek egyformán kell viselkednie a költségvetés kapcsán. Mindenkinek kell, hogy legyen saját költségvetési tisztviselője, kell, hogy legyen belső auditora, és fontos, hogy az Európai Számvevőszékkel és a parlamenttel közvetlen kapcsolatban legyenek. Tehát a bizottság kiadhat ajánlásokat, vagy el kell, hogy végezze a költségvetési jelentéstételi kötelezettségét, és egyébként pedig az intézmények autonóm módon menedzselik a saját költségvetésüket. Egy következő nagyon erős érv a parlament fegyvertárában különböző hatáskörök delegálása, ugyanis hogyha más intézményeknek átadnak hatásköröket, abban, hogy a saját költségvetésüket végrehajtsák. Ezek közül vannak olyan hatáskörök, amelyeket az EUMS kötelezően átad ezeknek az intézményeknek, tehát ez nem megkérdőjelezhető, ez benne van a jogi keretben. Az adminisztratív költségeknél a tagállamok a legfontosabbak a szerződésben, akkor is, hogyha a szerződés ezt explicit módon nem mondja ki. Egyértelmű törés van és eltérés van egyébként a pénzügyi rendelet 55. cikkének a fordításai között. A conferral szó szerepel bizonyos fordításokban, az azt jelenti, hogy ezek az, hogy a bizottság él ezzel a hatáskörrel, de ezt átadhatja más intézményeknek. De van nyolc olyan nyelvi verzió, amely azt mondja, hogy acknowledges the power, tehát hogy elismeri ezeknek az intézményeknek a hatáskörét. A francia, a német, a spanyol, a finn nyelvi verziók például így fogalmaznak, tehát nem igazán egyértelmű maga a jogi keret sem. Most pedig nézzük meg, hogy hogyan tudnánk ebből a zsákutcából kikerülni. Az Európai Unió egészének legitimitása forog itt kockán, hogyha az Európai Unió költségvetésének egy része nem áll megfelelő ellenőrzés alatt. Van négy megoldási lehetőség, az egyik az intézményközi, vagyis a parlament megpróbál javítani a lehetőségen, a jogi megoldás az a jogi keret átalakítását jelenteni, a harmadik a bírósági út, a negyedik pedig az, hogy a tanácssal meg kellene újítani a megállapodást, erről az előttem szóró kollégák már ejtettek néhány szót. Nézzük az intézményen belüli megoldási lehetőséget, ami azt jelenteni, hogy az Európai Parlament példát mutat a pénzügyi elszámoltathatóság területén, és ne feledjük el, hogy az imént elmondtam, hogy a tanácsnál valószínűleg nincsenek visszaélések a költségvetés kapcsán. De akkor is azt várják tőlünk a polgárok, hogy minden átláthatóan és elszámoltathatóan történjen, az egyik legfontosabb Európai Uniós intézménynél. Tehát a Kokobunak itt igenis komoly szerepe van. Másodszorban fontos, hogy a mentesítésre vonatkozó kérdőíveket javítsuk, hogy a checks and balances rendszert lehessen alkalmazni magukban a kérdőívekben is, és hogy annyira objektív, annyira egyértelmű, és annyira fókuszált legyen ez a kérdőív, amennyire csak lehet. Tehát a pénzügyi elszámoltathatóság politikai dimenziójára is oda kell figyelni. És meg kell nézni azt, hogy a parlament munkájának mi a konkrét hozzáadott értéke. Azt is javasoltuk, hogy a kokobú a saját tájékoztató és figyelemfelhívó tevékenységét erősítse a pénzügyi elszámoltathatóság területén az intézmény közi párbeszédeknél. Nem volt ugyanis konszenzus, vagyis nincs konszenzus a tanács és a parlament között, amely nyilván rontja a tárgyalások hatékonyságát. Végezetül pedig a tanács bizonyos tagjaival szövetséget kellene, hogy kössön a parlament a tanácsnak azon személyeivel vagy osztályaival, amelyek nyitottabbak az együttműködésre. A jogi keret megváltoztatására számos lehetőség van, és megvizsgáltuk ezeknek az eredményét. Az első az általános reform, vagy a szerződés, vagy a pénzügyi rendelet tekintetében, hogy a parlament erősebb legyen. Ennek az a hátránya, hogy a ratifikáció rendkívül lassú, nagyon sok időt igényel és a pénzügyi rendelet változtatása meg csak annyira nyúlhat, amennyire még mindig belefér a jelenlegi szerződésbe. Aztán az éves költségvetés módosítása, vagy pedig kisebb költségvetési szabályok változtatása, ezek ugye a hierarchiában, a jogszabályok hierarchiájában alacsonyabb szinten lennének. Nézzük meg, hogy melyek azok a témák, amelyekkel mindenképpen kell foglalkozni. Nézzük meg, hogy a tanács mennyiben lehet mentesítési hatóság. Meg kell néznünk, és ez itt látható a szövegben is, hogy a jogi keret tulajdonképpen elég gyenge hatáskört ad a tanácsnak a mentesítésben, és a kritikák egyre jobban és egyre gyakrabban megjelennek az egész pénzügyi csomag tekintetében. Tehát valószínűleg eljött az ideje annak, hogy elismerjük a különbséget, hogy az egyik oldalon van egy költségvetési hatóság, és a másik oldalon van egy mentesítési hatóság. Tehát el kellene ismerni, hogy a parlament legyen az egyetlen fóruma a mentesítésnek. Aztán más intézmények bevonása, a költségvetés kezelésébe, esetleg ezt is meg lehetne vizsgálni, és meg lehetne nézni, hogy milyen intézményközi tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatban. Azt már elmondtuk, hogy a conferral és a delegation nem szinonimák, tehát meg kell néznünk, hogy a pénzügyi rendelet különböző nyelvi verzióiban a jogok átadása, illetve a jogok delegálása megfogalmazás hogyan szerepel, és megfelelően szerepel-e. Az administratív költségeknél tulajdonképpen minden intézménynek van független kezelő hatósága, de a tanács esetében nehéz elválasztani a kezelői, illetve a végrehajtói hatásköröket, mint, mint ahogy azt a kollégák elmondták már előttem. Aztán itt vannak az eredményre vonatkozó és a teljesítményre vonatkozó mutatók. Úgy gondolom, hogy meg kellene húzni a megfelelő vonalat az egyéb intézmények, a más intézmények intézményi autonómiájának kapcsán. További javaslatok, például a jelentéstétel és az átláthatóság javítása, a bejelentők védelme, a nemek közötti esélyegyenlőség kérdése, valamint, hogyha megnézzük a technikai dimenziót, ezzel kapcsolatban elemzést végzett a számvevőszék, és a politikai dimenzióról pedig az Európai Parlament, de még mindig nem egyértelmű, hogy a parlament milyen módon tudja kiegészíteni a szemvevőszék munkáját, tehát hogy mi a két intézmény közötti kapcsolat, hogy kiegészíthetik-e egymás gyengeségeit, hogy elvégezhetik-e azokat az elszámoltathatósági munkákat, amiket a másik intézmény nem. A harmadik lehetőség, a bírósági lehetőség, hogy bírósághoz forduljunk, hogy megvizsgálja a helyzetet, de hát nem biztos, hogy ez jó ötlet, mert nem biztos, hogy a parlamentnek fog igazat adni a bíróság. Tehát itt van ez a konfliktus, hogyha ezt a konfliktust a bíróság elé vesszük, akkor vagy megállapítják, hogy nincsen megfelelő együttműködés, pedig a tanácsnak jogilag kötelező lenne a parlamenttel együttműködnie, de a parlament és a tanács viszonyában nincsen erre precedens, hogy a cselekvés elmulasztására lehetne hivatkozni. A semmisététel pedig nem biztos, hogy kihasználható lehetőség, de mondjuk ezzel mindenképpen elismernénk legalább azt, hogy a tanács hiába tagadja, akkor is nem megfelelőképpen működik a tanács esetében a mentesítési eljárás, vagyis a költségvetés, és hogy ezért nem lehet megadni a mentesítést. Az én véleményem az, hogy a jogalkotási eljárásra vonatkoztak az eddigi eljárások, és nem pedig politikai döntésekre. A parlament eddig 50 esetben fordult bíróságra a tanács ellen, 27 esetben nyert, hetet visszautasítottak, mert nem volt befogadható, és 16 esetben pedig vesztes volt a tanács irányában a tanács négy ügyet indított el a parlament ellen, ebből hármat megnyert, a, és egyet pedig elveszített. Tehát nem annyira megjósolható, hogy milyen eredménnyel zárulna a bírósági megoldási lehetőség. És a negyedik lehetőség pedig az új megállapodás, egy új megállapodás kidolgozása. Ennek a negatívuma az, hogy az a kölcsönösség, amely jelenleg működik, esetleg felborulhatna. Itt most csak röviden szeretném elmondani, hogy miről lehetne itt vitázni. Tehát a kölcsönösség tulajdonképpen inkább elvi, mint gyakorlati probléma vagy hiányosság, tudván, hogy a tanács hogyan vélekedik, hogy mekkora fontosságot tulajdonít a mentesítésnek. Tulajdonképpen a cél az, hogy megtaláljuk azokat a közös értékeket például, amelyek alapján el lehet indulni, és akkor az intézményközi konfliktusokat meg lehetne oldani valamilyen alternatív vitarendezésben és információ cserével. Tehát ahelyett, hogy átfogó megállapodásra jutnánk a mentesítésről, esetleg kisebb témákban meg lehetne egyezni, ahol már a gyakorlatban megfelelő az elszámoltathatósági szint. Tehát a hiányosságokra kellene koncentrálni, mondjuk, hogy a tanács miért nem nyújt megfelelő választ a kérdőívekre, vagy hogy hogyan lehetne javítani a beérkezett válaszokon. Remélem, hogy egyértelműen bemutattam a tanácsi mentesítés problémáit, a megoldási javaslatokat, és engedjék meg, hogy azzal zárjam az előadásomat, hogy még egyszer elmondjam, hogy az Európai Unió legitimitásának szempontjából az európai polgárok szemében rendkívül fontos a mentesítési eljárás, mert ettől érzik úgy a polgárok, hogy valaki figyeli, hogy hogyan költik el azt a pénzt, amit ő nyújtott be az Európai Unió költségvetésébe, és még egy nem annyira jó vagy rosszacska megoldás is jobb, mint hogyha nem lenne semmilyen megoldás. Ezért mindannyiunk érdeke az, hogy egészséges és életképes válaszokat adjunk ezekre a kérdésekre, és remélem, hogy adtam önöknek vitázni valót. Herzlichen Dank. Köszönjük szépen. Ezzel akkor az előadások végére értek, vagy esetleg Stevenson professzor kíván még szólni? Nem? Nem kívánja kiegészíteni? Nem, akkor köszönjük szépen. Nagyon érdekes prezentációkat hallhattunk, és akkor az előadótól meg is kapják az első kérdése. Ehm, eh, köszönjük az előadóknak a, a prezentációkat, a tanulmányok bemutatását. Most pedig én is a megoldásokra kívánok koncentrálni. Engem leginkább a második rész érdekelt, amely nagyon is explicit javaslatokkal élt, ez számomra különösen érdekes volt. És ez, ez a terület, amely különösen érdekelt engem, az inkább arra vonatkozik, hogy sikerül egy új módusz jövendit talán tudjuk, hogy a tanács 2011-ben a parlament elé terjesztett egy javaslatot, és az utolsó előadónk említette is ezt egyszer-kétszer. És kérdem, hogy esetleg részletezz ezt. Az érdekelne, hogy a tanács javaslata mai tudásunk birtokában hogyan értékelte, meg azok az elemek, amelyeket a parlament esetleg eh, átvehetne annak érdekében, hogy mindkét fél számára egy elfogadható javaslat szülessen. És a prezentáció során foglalkoztak a szinterpretáció az értelmezős kérdésével is, a mentesítési feltételeknek a az értelmezésével, és a tanács és a parlament itt eltérően értékelik ezt. És azért érdekelne, hogy melyek azok az elemek, amelyek segítetnek bennünket a jövőbeli eszmecserék viták során. Köszönöm. Igen. A jelenlévő kollégákat, képviselőket kérdezem, kívánnak-e szólni, kérdezni. Nyilvánvalóan nem. Nekem lenne egy hozzászólásom. Nagyon érdekes volt ez a történelmi áttekintés a mentesítés folyamatáról, illetve az a mi sorsunk gondoltuk, vagy feltételeztük azt, hogy a tanács részéről itt helytelenül gazdálkodtak volt. Itt tényleg két sétődött gyermek ül egymás mellett sokszor az, hát, az érzelemmel átitatott kérdésből mi azért megpróbáljuk az indulatokat kivenni. Természetesen a mi kérdéssorunkat még finomítani kell, és nyilván a kérdőív nyilvánvaló annak tükrében került megfogalmazásra, hogy nem tartották be a költségvetési rendet, nem tettek közzé bizonyos jelentéseket, információkat egy éve, most már erre is sor került, több információhoz jutunk, és ott hát látjuk, hogy a, azonban azt is, hogy amit igazából mi kérdeztünk, arra nem válaszoltak, a, még így sem. És az, hogy most a tanács költségvetéséből forrásokat fordítanak külpolitikai végrehajtás feladatokra is, ez minket folyamatosan aggaszt, és hogyha és mivel tudják, hogy a tanács részéről, hogy ez minket aggaszt, ezért reménykedünk abban, hogy mivel ezt mi nagyon szoros figyelemmel kívánjuk követni, nem is élnek ezzel a lehetőséggel. De hát itt nagyon megnehezült a kommunikáció két intézmény között. Nem tudom, hogy lesz-e még egy szerződés módosítás, de azt gondolom, hogy ragaszkodni fognak a képviselők, de az, hogy ezen a téren is legyen módosítás, nem tudjuk, hogy lesz-e új uniós szerződés, de mindenképpen a tárgyások során ezt a témát is szeretnénk majd felvetni és mentesítés, ez úgy gondolom olyan kérdés, amit nagyon egyszerűen meg kellene tudni oldani. Hát az uniós intézményeknek jó példával kellene előjárni őket, ezt meg kellene tudni oldani ezt a kérdést. És hát ha, ha egy azt mondta a tanács kollégás, hogy lenne egy új, olyan új elem, amelyel a tagállamokhoz fordulhat, akkor tovább lehetne vinni ezt a kérdést. De hát kérdezném, hogy mi lehet egy ilyen elem. És akkor úgy lehet, hogy az egyik kolléga mégiscsak kér, szót. Diskuze z důvodu toho, že jsem tady na tu prezentaci. Köszönöm, elnök asszony. Eredetileg nem kívántam részt venni ebben az eszmecserében, hiszen egy másik ülésen egy nagyon fontos terrorizmussal kapcsolatos előadáson voltam a Liban csak most nem hallottam ezeket a prezentációkat, amelyek itt elhangzottak. De úgy gondolom a tanács mentesítésével kapcsolatban nincs igazán eh, megvitatandó kérdés, hiszen minden intézmény, és még inkább minden uniós intézmény számára eh, kötelező az átláthatóság elve, a, és kötelezővé kell tenni a mentesítést. Itt nem arra van szó, hogy a parlament vagy a számvevőszék kitalál valamit, vagy pedig jogosultan kíván vizsgálni valamit. Nem arról van szó, hogy mi azt feltételezzük, hogy valaki lopja a pénzt, vagy itt csupa hazugok lennének, és nem megfelelőképpen költik el a pénzt. Nem erről szól, hanem egy olyan megválasztott testület, mint az Európai Parlament, képes kell, hogy legyen, hogy ellenőrizze, hesse a költségvetés források elköltését, és lehetőséget kapjon arra, hogy a szabálytalanságok lépnek fel, akkor ezek ellen felléphessen. Erről van itt szó. A Szándor kollégával, az elnökasszony és más képviselőtársaimmal az Egyesült Államokba látogattunk, és meglepően, meglepődve konstatáltuk, hogy ez a fajta eljárás az Egyesült Államokban nem létezik. Ezek a, a folyamatok ugyanakkor az uniónak a hitelességét emelik, vagy az kellene, hogy az Európai Uniós intézmények hitelességét növelje a polgárok szemében. Számos problémás pontot még a folyamat során fel tudunk fedezni, és itt nem is feltétlenül csalásra beszélek, csak hiányosságokra. És, és És hogyha velünk szemben magasak az elvárásokat, magunkkal szemben nekünk is magas elvárásokat kell támasztani. Én nagyon sokszor kritizáltam az Európai Tanácsot, és elmondtam, hogy ez hihetetlen képtelenség, hogy, hogy őket nem kell alávetni a mentesítés folyamátának. És most tényleg megoldásra próbálunk törekedni, és bízom abba, hogy a, a tanács főtitkárával és a most létrejövő munkacsoport segítségével sikerül elérni azt, hogy standard folyamattá válik a, a tanács az éves mentesítési folyamat során. És a továbbiakban nem kell majd az újságíróknak olyan kérdéseire válaszolni, hogy átlatható e az uniós pénzek elköltése vagy sem, és nyugodtan válaszoltunk majd igennel. És pedig Ajrás Szandár kolléga kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. El kell ismerjük, hogy érdemes újból elővenni ezt a kérdést, amely évek óta terítéken van, Zsdechovszki kolléga megvilágított számos kérdést. Az igazság az, hogy azt szeretném tudni, hogy a tanács és a parlament kapcsolat rendszerében, valamint a többi tagállamban, ahol van ilyenfajta megbízhatósági nyilatkozat, a parlamenteken belül, ugye a kongresszus és a szenátus között, ugye mind a kettő társjogalkotó, és együtt kell döntsenek, és együtt gondoskodnak a költségvetésről. Nem tudom, hogy az európai rendszerben van egyfajta formula, amely a kezünkbe adhat egy eszközt, mert valóban Általában egy sajátos jelleget tulajdonítunk az európai intézményeknek, ennek persze megvan a pozitív és a negatív oldala is, hiszen gyakran, mivel nem tudjuk mivel összehasonlítani, vakon haladunk előre, hogy az elnök, úr, elnök asszony is mondta, hogy van egyfajta érzelmi töltet ennek az egésznek. Tehát azt szeretném tudni, hogy az általános struktúrában, az általános példák között volt-e valaha ilyen fajta konfrontáció a két társadalmi intézmény között? Egyes szakértők és Sánchez Barroico asszony is felvetette azt, amit mi is többször megkérdőjeleztünk már, hogy vajon az egészet az igazságszolgáltatás elé vigyük-e. A parlament komoly előrelépéseket tett. A kapacitásunkat javítottuk, és a legitimitásunkat legitimitásunkat is, ami a mentesítési eljárásban való szerepvállalásunkat illeti, de bizonyos esetekben, amikor átnéztük, hogy milyen lépést tehetünk meg, ami egyébként egy nagy lépés, elgondolkodtunk arról is, hogy az Európai Bíróság elé terjesszünk-e egy ilyen intézményközi vitát. Lehet, hogy ezáltal ugyanis sok mindent elveszíthetnénk abból, amit megnyertünk, amit megszereztünk. A szerződések értelmében a bizottság költségvetésére vonatkozik a mentesítés, tehát a bizottságnak, mint intézménynek adjuk meg a mentesítést. Mi pedig elértük, és az intézmények kapacitásának és az átláthatóságának javítása szempontjából ez fontos. De hát a nagy kérdés az, hogy vajon az Európai Bíróság kimondaná-e azt, hogy túl messzire mentünk, mert így akkor sokat veszíthetünk. Ez egy olyan aspektus volt, amely amely miatt visszahőköltünk többször, és nem tettük meg ezt a lépést, hogy a bírósághoz forduljunk, és megköveteljük azt a legitimitást, amely a mentesítés folyamatában megéleti a parlamentet. Nem tudom tehát, hogy van egy elképzelésük arról, hogy rosszul járhatnánk, vagy jól járhatnánk egy ilyen lépéssel. Köszönöm. De érdekes lenne azért egy ilyen bíróságítéletet olvasni, ahol hosszú oldalakon olvasnánk a gondolatmenetet, de egyébként jogos a kérdés, most pedig akkor kérdezném, hogy az előadók közül ki kíván először szót kapni. Én szívesen elkezdem, mondja, Ádám professzor úr, és aztán Benedetto kolléga, Stász úr kérdése fog reagálni. Én az elnök asszony, Greszle asszony kérdésére adnék először a választ. Itt valóban arról a kérdésről van szó, hogy egy ilyen hosszan fennálló konfliktus esetében mi is történik a briefing note-ban, mindkettőben világosá tettük, hogy nagyon hosszú múltra tekint vissza ez a konfliktus, éppen ezért nagyon lényeges számunkra, hogy egyáltalán megvizsgáljuk az elmúlt évtizedekben, hogyan változtak a történelmi keretek, hiszen itt komoly változással beszéltünk, hiszen a tanács a végrehajtási ágban egyre erőteljesebben van jelen, nem így volt ez a 70-es években, és hát más dolgok is változtak a történelmi kontextusban, és hiszen, a, és így összekötném a két briefing nódot, a két dokumentumot, az elszámoltatottság témája kapcsolatja össze ezt a két dokumentumot, itt kollégáim erről beszéltek. Ugye először is az első követelmény az átláthatóság, hogyha ez nincs meg, akkor nem jutunk el az elszámoltatottságig. Semmi más sem fog működni egészen az értékelésig, vagy a szankciókig semmi nem fog működni, hogyha első lépésben az átláthatóságot nem sikerül biztosítani. Ez egy kulcsfontosságú elem. Igaz, hogy megállapítottuk azt, hogy, hogy nincsen arra utaló jel, hogy a költségvetési adatok mögött valamiféle visszaélés vagy helytelen gazdálkodás folyna, de mégiscsak érthető az átláthatóságra hivatkozva, hogy mindenféle információ visszatartás bizalmatlanságot kelt a partnerekben. És nem csak itt a KONT szakbizottság képviselőre igaz ez, hanem a közvélemény is jogosan válik bizalmatlanná, és hogyha a történelmi kontextusba helyezzük ezt, akkor nekem az a benyomásom, hogy itt még mindig a kormány közösségnek a utolsó morzsáit fedezzük fel. Itt a költségvetési területen az autonómia, a tanács autonómiájának a megőrzése még mindig eh, eh, támogatókra le más területeken, például a belpolitikában, az igazságügy területén, még ha uniós szinten is zajlik minden, a struktúrák sok területen még mindig a kormányközösségnek a nyomait viselik, és éppen a parlamentet kívánják inkább háttérbe szorítani, és a saját autonómiájukat kívánják megőrizni, mint ahogy a tanács is teszi ezt. Éppen ezért, hogyha újra napirendre kerül egy szerződés módosítás, igen, akkor erre biztatnám önöket, hogy ezt is vessék fel ezt a kérdést, hiszen az uniós intézmények közötti hatalmi megosztás az, ami a hátterét adja, akár ennek a igencsak specifikus problémának is. Most pedig akkor Benedetto professzor kapja meg a szót. Understood. The... Köszönöm szépen kérdés az volt, hogy a tanácsi javaslatban minek kellene benne lennie, hogy azt a parlament el tudja fogadni. Hát ez valóban jó kérdés, és ez a modus vivendihez vezet vissza a 2011-es javaslathoz. A parlament akkor úgy gondolta, hogy ez így nem észszerű. Na most, hogyha megnézzük az egész mentesítési eljárásnak több forrása van. Itt van a 317-es cikk, az EUMS-ből, aztán itt van a pénzügyi rendelet, és a parlament saját 93-as, 94-es pontjai az eljárási szabályzatból és a négyes melléklet. Az, hogy a szerződés mit fektet le, az egyértelmű. Azt, hogy a tanács ajánlást fogalmaz meg, és hogyha megvan a megfelelő információ, akkor ennek az ajánlásnak, a tanácsi ajánlásnak tulajdonképpen része a mentesítés, a második szakasz. Hogyha lesz új megállapodás, akkor meg kell nézni, hogy ez egy nem jogilag kötelező érvényű modus vivendi lesz, vagy pedig részévé válik egyfajta új intézményközi megállapodásnak, ez már egy másik kérdés. Az én aggájaim azok, hogy az ilyen jellegű normákat talán el kellene kerülni, a túlzottan gyors szabályváltoztatást is el kellene kerülni, és talán várni kellene arra, hogy lesz-e esetleg szerződésmódosítás, ugyanis az elmúlt években ez nem kizárható, nyilván egyikünk sem tudhatja biztosan. hogyha intézményközi megállapodás fogja felváltani a régebbi Gentleman's Agreement-et, akkor mindenképpen javasolnám, hogy legyen egy sunset záradék, amely biztosítékot nyújtana a parlamentnek arra, hogy ez a megállapodás megszűnhessen, hogyha nem pontosan úgy működik, ahogy azt a parlament elképzelte. Felmerült egy olyan kérdés, hogy mi történik akkor a tagállamok saját mentesítési rendszerével. Bizonyos tagállamokban ez létezik, másokban nem. Na most, hogy hogyan fogadják el a nemzeti költségvetést, hogy hogyan működik az elszámoltathatóság, erre minden tagállamban különböző módszerek léteznek. Van, amely esetleg hasonlít egy kicsit az Európai Unió felépítésére, van, amelyik nem. Itt van például a francia modell, vagy a német modell, amely ebből a szempontból érdekes. Az egyértelmű, hogy az európai integráció első éveiben, mondjuk az 50-es években egészen máshogy működött minden, hiszen eh, akkor még csak az alapító tagállamok voltak, és eh, nekik is voltak aggájaik azzal kapcsolatban, hogy hogyan működne legjobban az elszámoltathatóság. És hát itt van ez az 1970-es megállapodás, Na most ez azt jelentette, hogy először kapott eh, bizonyos jogokat a költségvetés kapcsán a parlament, például, hogy ezt megváltoztathatja. Aztán 75-ben kapta meg a mentesítés jogát, itt állt fel 1975-ben a számvevőszék is. Tehát költségvetés módosítás, parlament mentesítési joga és a számvevőszék munkája, ez a három dolog elindult, nem azért, mert a tagállamoknak voltak a demokrácia deficitjével kapcsolatban aggájaik, hanem inkább amiatt történt ez, hogy folyamatosan nőtt az Európai Unió, szorosabb volt az integráció, növekedett a költségvetés, és ezért volt szükség ezekre a változtatásokra, és hogy plusz jogokat kapott az Európai Parlament, és létrejött a számvevőszék, ez lehetővé tette, hogy megfelelőképpen lehessen ellenőrizni, hogy hogy működik az Európai Unió intézmény rendszere. Hiszen ezelőtt a parlamentben mondjuk senki sem tudta megmondani azt, hogyha esetleg a bizottság túllépte a hatáskörét és ez a mentesítés, illetve az egyéb jogok, amelyeket ebben a kezdeti stádiumban megkapott a parlament, tulajdonképpen arra szolgáltak, hogy egyfajta garancia mechanizmust hozzanak létre. A tagállamok ugyanis nem tudták, hogy hova vezet ez az európai integráció, tartottak attól, hogy ennek negatív kihatásai lehetnek, tehát ez egyfajta korlát volt, egyfajta védő korlát ezen esetleges negatív hatásokkal szemben az európai integrációban. Ja. Köszönöm, Sánchez Barueco asszony. Szeretnék hozzátenni néhány észrevételt ahhoz, amit Benedetto úr mondott. Az intézményközi megállapodás kilátásairól, vagy a modus vivendiről. A briefing note, a feljegyzés következtetésében is eh, hangsúlyoztuk, hogy bizonyos közös eh, értékek hasznosak lehetnének. Ezek eh, ugyanis a Lisszaboni szerződés által bevezetett értékeket explicit módon megjelentetnék a felülvizsgált módusz vivendiben, ugyanis ezek kötelező érvényűek mindkét résztvevő intézmény számára. Például az átláthatóság, a kapcsolatos kérdések, vagy a nyitottság, vagy a jó adminisztráció, ezek olyan jogok, amelyeket az alapvető az alapjogi karta is elismer, és ez az összes intézmény számára kötelező érvényű. És ez nem létezett még a korábbi intézményközi konszenzus kialakulásakor, tehát a jelenlegi helyzet eltér a korábbitól, éppen ezért ezen új értékeket most meg kell jeleníteni a felülvizsgált intézményközi megállapodásban. Az objektivitás további bizonyítéka lehetne, hogyha két e, intézmény megállapodik abban, hogy fokozottabban bevonja az igazgatási kérdésekbe az Európai Számvevőszéket. Ez most úgy tűnik, mintha egy kicsit háttérbe szorulna az operatív kérdések, illetve a költségvetéssel kapcsolatos műveletek berkeiben. Én azt javaslom, hogy komolyan értékelni kellene, hogy a kölcsönösség valóban érvényesül-e, hiszen a tanács gyakorlatilag nagyon keveset tesz azzal az információval, amelyet a pénzgazdálkodás keretében készhez kap. Tehát a tanács értékeli a parlament pénzügyi szabályzatát, illetve a igazgatását és fordított helyzetben azt hiszem, hogy a parlamentnek, a parlament sokkal többet nyerhet, ugyanis eh, ahhoz, hogy ugyanazt a fajta ellenőrzést eh, érje el, a tanácsnak eh, új szabályzatot kellene életbe léptetnie. Ilyen jelenleg most nincs hatályban. Tehát azt tanácsolnám, hogy értékeljék, hogy valóban a tanács a kölcsönösséggel mit tenne, illetve mihez kezdene a parlament ezzel az elvel. Ami pedig Gresslanszön kérdéseit illeti, a briefing note végleges változata tartalmaz majd egy összefoglalót a mi szerény véleményünk által szükséges jogi változtatások tervezetéről. Ezeket a parlament megvitathatja. Úgy gondolom, hogy a realitás nincs összhangban a jogi kerettel, már ami a többi intézmény által való pénzügyi gazdálkodást illeti. A költségvetési rendelet 55-ös cikkét könnyen lehetne módosítani, ha azt állítanánk például, For instance, Article 55. Az 55-ös cég jelenleg arról rendelkezik, hogy a bizottság más intézményekre helyez át hatásköröket. Beszélhetnénk arról, hogy institutions other than the commission kapnak hatásköröket a rájuk a vonatkozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatban, hiszen a tagállamok azok, amelyek hatáskört ruháznak át a többi intézményre. Ez tehát egy példa. Itt apró módosításokról van szó, amelyeket a jogi keretben be lehetne vezetni. Ezek a mi javaslataink. Ezeket megtalálják a feljegyzés végleges változatában. Említette a kérdőíveket is. Ehhez csak informálisan azt szeretném hozzátenni, hogy én magam is független megfigyelőként nagyon meglepődtem a korábbi kérdőívekben alkalmazott hangnem miatt. Egyes kérdések azt hiszem nem járultak hozzá semmiféleképpen az intézményközi bizalom felépítéséhez. Ez talán a belső folyamatok hiányának tulajdonítható, amelyek által biztosítani lehetne, hogy az előadók álláspontját ellensúlyozza egy másik képviselő. Ezt azt hiszem, hogy könnyű megvalósítani, egy olyan eljárást kell szervezni, amelynek keretében a többi intézményhez nyújtott információ az intézményközi udvariasság alapelveit betartja. Ajala asszony, Ajala képviselő, Ajala Szender képviselő a nemzeti formulákra utalt. Sajnos ezt a kérdést nem tudom megválaszolni. Ami pedig a bíróságra vonatkozó kérdést illeti, az intézmény közi jogi eljárások, az jogi eljárások ismeretében úgy gondolom, hogy az Európai Bírósághoz fordulni az értelmezés céljából csak tovább bonyolítaná ezt a kérdést. Minden esetre a feljegyzés, a briefing note tartalmaz um, egy kibővített részt az intézményközi konfliktusról is. És um, szeretnék ehhez még valamit hozzátenni, ami a végrehajtó funkciók, valamint az irányítási funkciók közti különbséget illeti a költségvetés szempontjából. Kollégáim ugyanis rámutattak, és ezzel én is teljesen egyetértek, a tanács az elmúlt időszakban, különösen a pénzügyi válság következtében a végrehajtó hatáskörét kiterjesztette, de engedjék meg, hogy emlékeztessek arra, hogy a mentesítés célja ellenőrizni a pénzgazdálkodást, és az intézményközi bizalom egy része akkor jön létre, ha a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ezt a mentesítést arra használja fel, hogy ellenőriz más intézményeket annak alapján, hogy a költségvetés kapcsán milyen tevékenységet hajtottak végre. Elnézést kell kérjek, de ha valaki azt látja, hogy a mentesítési jogkört arra használják fel, hogy bírálják a másik intézményt olyan aspektusok kapcsán, amelyek talán nem is kötődnek egyértelműen a költségvetés végrehajtásához. olyan kérdésekben, amelyekben a parlamentnek nincs monitoring hatása, ez nyilván aláássa az intézményközi bizalmat, és ez negatívan befolyásolja hosszú távon a parlament tárgyalási pozícióját is. So, an internal debate... Tehát egy belső vita mindenképpen hasznos, hasznos lehet ahhoz, hogy egyértelműen különbséget tudjunk tenni, és meglássuk mi az, aminek van, illetve nincs közvetlen kihatása a költségvetésre. és um, a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben kell tartani ezt uh, az összefüggést, de az igazság az, hogy egyelőre a költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatos hatásköröket a cél alapján um, definiálják, pedig egyértelműen különbség figyelhető meg a bizottság és a számvevőszék között, hiszen a számvevőszék hatáskörét az alapján definiálják, hogy a feladata hogyan kapcsolódik a költségvetéshez. Tehát talán neki kellene menni a szerződés módosításának, hogy egy olyan helyzetet teremtsünk, amelyben a mentesítés során a parlament hatásköre az alapján alakul ki, hogy ez milyen kapcsolatban áll az EU költségvetéssel, illetve milyen hatást gyakorol ez az EU költségvetésére. Ezáltal a parlament hatáskörét összhangba lehetne hozni a számvevőszék hatáskörével, és az egész rendszer konzisztensebb lenne. De ez természetesen egy, egy lényeges módosítást tenne szükségessé a jelenlegi rendszerben, ami azt hiszem, hogy komoly politikai energiaráfordítást is igényelne. Ja. Köszönöm szépen. Igen, ami a kérdévekkel kapcsolatos hangnemet illeti, a számból vette ki a szót. A probléma tulajdonképpen az, hogy mindig angolul kell elkészítenünk ezeket a kérdőíveket, már pedig az angol nyelvtudás eléggé eltérő itt a parlamentben, és az angol ugye egy rendkívül udvarias nyelv, de mi nem beszéljük úgy, ahogyan kellene, ennek alternatívája a fordítás, de mi az idővel és a költségekkel is takarékoskodni szeretnénk. Ezt csak magyarázatképpen mondom, mert tudom, hogy mindenki, aki jegyzet ellenek már előre örül, csak szerettem volna ezt kifejteni, hiszen nem szeretnék felelősséget válni mindazokért, akik beszélnek angolul, de ez egy komoly probléma, jól kialakítani, jól elkészíteni ezt a kérdőívet. Tehát nem akarom vitatni, amit mondott, éppen ellenkezőleg nagyon fontos mindez számunkra, és megpróbáljuk ezt standardizálni, hogy tehermentesítsük egy kicsit az asszisztenseket, az irodákat is, akik évről évre kidolgozzák ezt a kérdőívet. A mentesítési eljárás kb. 12 ezer oldalnyi dokumentumot jelent, tehát mi 12 ezer oldalnyi dokumentumot kell, hogy átnézzünk, megvizsgáljunk a mentesítés eljárás keretében, és hát be kell ismernem, hogy ez nem mindenkinek szolgál örömére. Szeretne valaki még hozzá szólni a vendégek részéről? Amennyiben nem, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Még mielőtt Bárt Stásznak adnám meg a szót az összefoglalás céljából, nagyon hasznos volt, amit hallhattunk Nyomon fogjuk követni mindezt, és megpróbálunk megoldást találni erre a régóta tartó problémára az intézményközi kapcsolatok témájában. Bács Tásznak adom most meg a szót. Dank ehm, was werkwinkel. Ehm, Köszönöm szépen. Minden egyes előadás rendkívül érdekes volt, és nagyon hasznos volt, úgy gondolom, a jövőbeli munkánkra nézve. Mind a feltett kérdések, mind pedig a válaszok sokat segítenek nekünk abban, hogy hogyan fogjuk folytatni a párbeszédet a tanácssal. Azt hiszem, hogy következtetéseket tulajdonképpen nem kell levonnunk, inkább leckéket vagy tanulságokat fogalmaznék meg. Úgy gondolom, hogy ez a két óra nagyon hasznos két óra volt, hozzájárul majd ez a tanácssal való tárgyalásaink sikeréhez, és természetesen várom a jelentést, természetesen várom a záró jelentést. Elhangzott, hogy számos olyan elem van, amely még fontos, és amely meghatározó szerepet játszhat a tanácssal lefolytatott párbeszédünkben. Mindenkinek köszönöm szépen a részvételt, köszönöm az előadásokat, és mindez már a megoldás reményével kecsegtet minket. Két, kapunk még választ arra vonatkozóan, hogy mikor jelenik meg ez a jelentés? On, on our side, uh, we will need some two weeks. Részünkről még kb. két hétre lenne szükség. És igen, én is ilyen időtartamra gondolok. Én most még egyszer köszönetet mondanék a szakbizottsági tagoknak. Nagy örömünkre szolgált ez a meghívás, és reméljük, hogy hasznukra, segítségükre vált mindez, amit elmondhattunk. Köszönjük szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen. Ezzel a végre is értünk a nyilvános ülés részének, és mindazokat kérném, akik a koordinátor ülésen nem vesznek részt, nem akarnak, nem szabad nekik részt venni, azok Köszönjük szépen a részvételt számukra, és véget ért most ez az ülés.